eilisen istunnon pöytäkirja on hyväksytty ja tekstit ovat saatavilla. A tegnapi jegyzőkönyvet elfogadtuk. Van ezzel kapcsolatban megjegyzés? Nem, akkor most elfogadottnak tekintem véglegesen a tegnapi jegyzőkönyvet. Köszönöm. A tanács a